friends, uh, members, uh, we have already lost. Kedves barátaim, már 8 percet elvesztegettünk abból az egy órából, amit a biztossal tudunk tölteni, Tyson asszonynal, akit szeretnék köszönteni. És rögtön meg is adom önnek a szót, Tyson asszony. Ez egy lehetőség, a jelentéstevők és árnyék jelentéstevők is két-két percben szólhatnak. Köszönöm szépen! kedves elnök asszony, kedves parlamenti képviselők, nagyon nagy öröm számomra, hogy ide látogathattam az Európai Bizottság foglalkoztatási szakbizottságába. Örülök annak, hogy be tudom mutatni a társadalombiztosítási együttműködésről szóló szabályokat. Mint tudjuk, ez egy fontos legislatív prioritás a három intézmény számára, erről meg is állapodtunk, és először szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, Bálász úrnak, és az árnyék jelentéstevőknek, és természetesen mindenki másnak. Nagyon sok sikert kívánok annak érdekében, hogy minél hamarabb ezt a fontos dossziét megoldjuk közösen. Amikor megkérdezzük az emberektől azt, hogy számukra mi a legfontosabb európai jog, akkor általában az emberek azt mondják, hogy az, hogy az Európai Unión belül szabadon mozoghatnak. Az emberek szabad mozgása csak úgy valósítható meg, hogyha a társadalombiztosi szabályokat koordináljuk, úgyhogy ezen keresztül lehetővé tesszük azt, hogy az emberek, hogyha egy másik államba költöznek, akkor ne veszítsék el a szociális jogaikat, társadalombiztosítási jogaikat. Természetesen a tagállamok maradnak a felépítőik saját társadalombiztosítási rendszerüknek, ők a felelősek a szabályokért. Mi csak annyiban járulunk hozzá ehhez európai szinten, hogy a mobilis európai emberek számára egy ilyen társadalombiztosítási együttműködési keretet tudjunk biztosítani. Mindig egy rendszer alatt kell le, ö, lefedjen, tehát egy rendszer alatt kell működjön minden egyes személy, és ahol társadalombiztosítási hozzájárulásaikat befizették, ott kapnak társadalombiztosítási szolgáltatásokat is. Ez 59 óta így van. Mire, miért szükséges most az, hogy ezt napra készíteljük? Nos, hát figyelembe kell venni jó néhány jogi, gazdasági és társadalmi új fejleményt. Ezért a javaslatunk a tagállami szakértők javaslatain alapszik, olyan szabályrendszert kívánunk létrehozni, amelyek mindennapi szinten is alkalmazhatóak. Négy területre koncentrálunk. Az első a mm, munkanélküliségi segély, a munkanélküli segélyre való jogosultságukat 6 hónapon keresztül meg tudják őrizni a jelenlegi rendszer mellett más államban is. Miért javasoltam ezt így, ilyen formában? Nos, hát jelenleg 1 millió európai ember keres munkát más tagállamban, nem a saját tagállamában. Miután nagyon magasak bizonyos tagállamokban a munkanélküliségi ráták, és Más tagállamokban viszont teljes a foglalkoztatottság, vagy majd hogy nem. Ezért az Európai Uniós szinten az a fontos, hogy a munkakeresők mobilissá válhassanak. Márpedig ez csak olyan fair feltételek mellett megvalósítható, amelyek mindenki számára egyenlő esélyeket biztosítanak, és potya utasokat nem engednek be a rendszerbe. Hogyha valaki munkanélküliségi segélyt kap abban a tagállamban, ahol legutoljára dolgozott, legalább hat hónapon keresztül ezt átviheti egy másik tagállamba, ez jelenleg három hónap, tehát ezt hat hónapra emelnénk fel. És így más tagállamban időt kap arra, hogy találjanak találja magának munkát. Ez nem utasság, hiszen ezek a személyek dolgoztak, tehát a járulékot befizették, és bizonyos feltételek mellett jogosultak a munkanélküliségi segélyre. A tagállamok maradnak felelősek, hét napon belül regisztrálniuk kell ezeknek a személyeknek az új állambeli munkaügyi hivatalban, és ez a hivatal havi szinten jelentést kell küldjön az érintett tagállamnak, tehát a, a származási tagállamnak arról, hogy milyen munkakeresésbe kezdett az adott személy. Aztán nézzük a határvidéken élő személyeket. Nagyon gyakran ezek a személyek egy másik tagállamban vállalnak munkát, és gyakorlatilag hetente hazatérnek. Ilyenkor egy tagállamban kaptak munkát, és onnan jogosultak a munkanélküli segélyre is, amennyiben legalább egy évet, tehát 12 hónapot dolgoztak, utána jogosultak lesznek a munkanélküli segélyre. Ez megint csak fair meggondolás. És végül pedig mi úgy gondoljuk, hogy legalább három hónapig kellett volna egy másik tagállamban dolgozniuk, ahhoz, hogy figyelembe lehessen venni a munkanélküliségi, a munkanélküliségi megállapításakor a korábbi, tehát egy másik tagállamban szerzett jogosultságaikat. Aztán van egy másik része a javaslatunknak, amely a, a közös definíciókat bevezeti be, a hosszú távú jogosultságokkal kapcsolatban, és hogy ezeket határon átnyúló módon hogyan lehet átvinni, és milyen hosszú távú jogosultságokat tudnak szerezni az állampolgáraink, amikor külföldre költöznek. A harmadik részében ennek az anyagnak a gazdaságilag inaktív személyek szociális juttatásairól értekezünk, nagyon sok tagállamban. meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen feltételek mellett kaphatnak jóléti szolgáltatásokat az állampolgárok. Nagyon sokszor egyébként a jelenlegi szabályok nem ismerete miatt nehéz ezt megtudni, hogy hogyan működik, de nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a szabályok nem ismerete miatt az emberek veszítsenek a szabad mozgási jogaikból. Ezért fontos az, hogy az Európai Bírósággal karöltve, az Európai Bíróság ugyanis kimondja, hogy a szabad mozgás nem jelenti azt, hogy mindenféle feltételek nélkül bármikor bárki a szociális szolgáltatásokra jogosult egy másik tagállamban, hiszen ez csak legális tartózkodási engedéllyel kaphat meg egy másik államban. Ez már most is így van egyébként, ezek a jelenlegi szabályok, de ezt az alapelvet sokkal explicitebben kimondja a jelenlegi jogszabálytervezetünk. Elmondjuk azt is, hogy kikre vonatkozik mindez, az aktív személyekre, akik, illetve az inaktív személyekre, olyan személyekre gondolunk, akik jelenleg nem dolgoznak és nem is keresnek aktív módon munkát. És a negyedik terület pedig a terminológiát koordinálja, a szociális, illetve a társadalombiztosítási rendszereken belül, de ugyanakkor nem változtatja meg a kihelyezett munkavállalókra vonatkozó szabályokat. A kihelyezett munkavállalók, amennyiben kevesebb, mint 24 hónapig dolgoznak külföldön, a külország társadalombiztosítási szabályait kell, hogy kövessék. A nemzeti hatóságok feladata az, hogy a kihelyezett munkavállalók társadalombiztosítási helyzetéről meggyőződjenek, az esetleges visszaéléseket felgöngyörítsék. És nagyon örülök annak, hogy ezzel, kap, ezzel a kérdéskörrel egy adhok bizottság is foglalkozott messze menőkig. Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy nem fog javaslatokat megfogalmazni a gyermekek után járó támogatások átvihetőségével kapcsolatban, azért, mert bizonyos tagállamokban ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban eh, nagyon erős közvéleménybeli nyomás alakult ki, gazdasági eh, hatása is van ennek. Én pedig emellett úgy gondolom, hogy az Európai Unió nem mondhatja azt az egyik oldalon, hogy eh, az embereknek joga van ahhoz, hogy ugyanahoz a társadalombiztosítási rendszerhez ugyanannyit fizessenek be, másfajta gyermekek után járó támogatásokat kapjanak, attól függően, hogy hol vannak a gyermekek. Én úgy gondolom, hogy ez ellentmondásos. Tavaly az Egyesült Királyságról sikerült megállapodnunk, az állam és kormányfők dolgozták ki ezt a javaslatot, és megállapodtak ennek, annak érdekében, hogy az Egyesült Királyság bent maradhasson az Európai Unióba. Persze azt is tudjuk, hogy egy másik záradékot is tartalmazott ez a megállapodás, olyan záradékot, amely révén automatikusan semmisé válik ez a, zár, ez a megállapodás, amennyiben a Brexitről megállapodás születik, és hát ugye ez meg is történt. Kedves parlamenti képviselők, a javasolt változtatások révén nagyobb átláthatóságot, jogbiztonságot és igazságosságot fogunk tudni elérni, mind a munkavállalók, mind az adófizetők, mind a hatóságok számára jobban megvalósítható majd ezeknek köszönhetően a szabad mozgás és ugyanakkor a visszaélések nyomon követése is a tagállamok, az Európai Parlament és más érintett felekkel is tárgyaltunk ezekről a kérdésekről, meghallgattuk mindenkinek a véleményét, javaslatait, és um, nagyon elkötelezett vagyok amellett, hogy uh, mindent megtegyek annak érdekében, hogy ezzel az ügyel kapcsolatban gyorsan és uh, zöggenőmentesen tudjunk előrelépni, hiszen három intézményünk között uh, munkatervben 2017-re vonatkozólag ez prioritásként jelent meg. Köszönöm szépen! a lehetőséget, hogy eszmét cserélhetek önökkel, és várom az együttműködést. Meg vagyok győződve arról, hogy ennek köszönhetően a lehető legjobb megoldást fogjuk tudni kialakítani mind Európa számára, mind pedig, a tagár, mind pedig az állampolgáraink számára. Köszönöm szépen, természetesen készen állok a kérdésekre. Ennek nagyon örülünk, mert sok kérdés lesz. De most először megadom a szót az előadónak és az árnyék előadóknak. Hogyha betartják azt, hogy maximum kettő percig beszél mindenki, akkor talán lesz még egy kis időnk, még néhány hozzászólásra. Balasz úr, az előadónk először kettő percben. Biztos asszony, köszönöm szépen. Köszönjük a világos szavakat, és azt is, hogy jó megoldás, jó módszertant alkalmaztak, hiszen itt egy együttműködésről van szó, és most új javaslatokra volt szükség. Ezek a javaslatok megérkeztek nagyon pontos formában, és most a parlament kell erről vitázzon. Én nem gondolom, hogy ma az lenne az én szerepem, hogy iránymutatásokat fogalmazzak meg, erre majd később kerül sor, hogyha jobban megismertük, és az árnyékjelentéstevőkkel is megismertük közösen a javaslatokat, viszont néhány módszertani kérdést és óvatosságra való intést én megfogalmaznék most. Az egyik ilyen a Brexit kérdése, amelyet azért mindenféle potenciális következménye szempontjából az átmeneti időszakra vonatkoztatva főként meg kellene vizsgálnunk hiszen az, amikor eldönti a brit kormány a kilépést, addig, amíg megvalósul konkrétan a kilépés, az átmeneti időszakban mi fog történni a társadalombiztosítási koordináció területén. Egy másik kérdés, amelyre oda kell figyelnünk, nagyon világos az is, hogy a tagállamok kikérték a véleményét, és mély munka folyt ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de a szociális partnerek, tehát munkaadók vagy szakszervezetek véleményét is ki kell kérnünk, és őket be kell vonni ebbe a vitába, hogy minél jobban megismerjük azt, hogy ők mit gondolnak, mik számukra fontos vívmányok, nem gondolom, hogy ezt automatikusan kellene kezelni, és az biztos, hogy a parlamenti képviselők, a civil társadalom képviselőivel és a szociális partnerekkel is mélyre menő vitát fognak folytatni erről a kérdéskörről. És aztán egy harmadik téma a javaslatokkal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ezeknek a javaslatoknak az a nagy előnye, hogy globálisan támogathatók, de bizonyos feltételek mellett ki kell őket egészíteni. Én úgy gondolom, hogy az árnyékjelentéstevőkkel is meg kell vitatnom ezt a kérdést, mielőtt még konkrét javaslat találnék elő. Köszönöm. Sulce úr, kettő percben. Tisztelt Tyson, biztos asszony! Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állítta a foglalkoztatási szakbizottságban. El kell, hogy mondjam, hogy az, amit a e, bizottság beterjesztett, ez nagyon jó alapja lesz majd a mi munkánknak is itt az Európai Parlamentben, hiszen valamennyiünknek az a célja, hogy a munkavállalók szabad mozgását megkönnyítsük. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy kitérjek két-három olyan kérdésre, amelyeket ön is említett. Az első kérdéskör a családi pótlék exportálása, úgymond. Felmerül a kérdés, hogy konkrétan volt-e más indok, mint az, hogy csak elhanyalaton alacsony számú ilyen eset fordult elő, lesz problémát okozott egy százalék, és ezért nem kell ezt máshogy szabályozni. Az ön magyarázat alapján nem volt teljesen érthető, hogy a Brexit előtt ugye ezt felkínálták a briteknek, most pedig azt mondták, hogy akkor jövőben mégse lesz ilyen. Jó lenne, hogyha itt a szakbizottságban is egy nyílt vita zajlana le erről a kérdéskör, és ezt nem hanyagolnánk el teljesen. A második kérdés az az, hogy a bizottság a, olyan szociális ellátásokkal kapcsolatban, amit jogosnak ítélt meg az Európai Bíróság, ezeket miért nem akarja kodifikálni a Mianovics ítéletre vagy döntésre gondolok. Nagyobb jogbiztonságot lehetett volna teremteni, ha ezt a bírósági döntést figyelembe veszik. A következő a, az, hogy lehessen-e más országba átvinni, exportálni a három helyet hat hónapra a munkanélküli járulékot. Miért csak hat hónap? Miért, hogyha csak két percem van, akkor ezek voltak a legfontosabb kérdések. Köszönöm szépen. Harkin asszony, szintén kettő percben. Köszönöm. És köszönöm a biztos asszonynak is, hogy eljött. Ez a javaslat arra törekszik, és ezt el is éri, hogy szorosabban összekapcsolja azt az országot, eh, ahol kifizetik az ellátásokat, illetve ahol igénylik azokat. Itt méltányosan eh, kell eh, elosztani a terheket a tagállamok között. Ez a javaslat lényege. És nagyjából ezt el is éri. Csak két kérdést tennék fel részben megismétlem azt, amit kollégám Sulce úr is elmondott, amikor elmondta, hogy amit az Egyesült Királyság számára felajánlottak egyszer, az most, az most már ez az ajánlat nincs meg. És miért nincs teljes képünk? Én elfelejtettem a számokat, ön mondott egy számot, egy vagy két százalék, azt hiszem úgy gondolom, hogy ha ezt lebontjuk, eh, hasznos lenne ezt lebontanák egyes tagállamokra. És kérdezem, hogy van-e ilyen lebontás, eh, ismere ilyen lebontást. Mert eh, különösen kis tagállamok számára ez egy aggályos kérdés. Lehet, hogy meg kell ezt jobban vizsgálni, ezt a vitát mindenképpen le kell folytatnunk. És nekem is lenne egy kérdésem Adott ön egy választ egy kérdésre, amelynek az volt a tárgya, hogy tartós tartózkodáshoz kössenek bizonyos el, szociális ellátásokat egy bírósági precedens ítélet kapcsán. És ön elismerte, hogy ez a bírósági döntés nagyon jól pontosította a biztosítási ellátásokhoz való hozzáférés jogát, és tagállami hatáskörbe bíznák azt, hogy levonják a megfelelő következtetéseket a bírósági döntésből. Tehát a döntés az volt, hogy a szociális ellátások kifizetését kössék, az, ha ezt az állandó tartózkodáshoz kötik, az nem testesít meg diszkriminációt kérdés az, hogy ezt a bírósági döntést hogyan tudták integrálni az előttünk fekvő javaslatba. Ugyanis az egyik dolog, amit ön elmond, ön is hivatkozott az Európai Bíróság egyik döntésére. A következő hozzászóló Jean Lambert a zöldek képviseletében, ugyancsak kettő percben. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos asszony. Azt hiszem, itt több dolog is van a javaslattal kapcsolatban, amit üdvözölhetünk. Én különösen örülök annak, hogy a e, családi pótlékkal kapcsolatos szabályozást nem változtatták meg. Ez inkább egy politikai manőver, amit, ami megtörténik aminek tanúi vagyunk, és nagyon örülök annak, hogy a javaslatba ez nem került bele. Azután a munkakeresési időtartam kiterjesztését is támogatja alapvetően az én frakcióm vagy három napig kell dolgozni, mielőtt jogosult valaki máshol járulékra. Hát ez attól függ, hogy hogyan definiáljuk a három hónapot. Van, aki néhány hónapig csak ilyen ideiglenes, vagy adhok munkákat végez, és hogy ez beszámítódik-e a három hónapba, ez is egy kérdés. Azt is támogatjuk, hogy amikor a társadalom biztosítási oldalt nézzük, akkor ne próbáljuk meg, különösen a kiküldetéssel kapcsolatos problémát megoldani szociál eh, politikai eszközökkel, hiszen van, amikor eh, nagyon nagy különbség van, hogy csak pár napra megy valaki kiküldetésbe, illetve ha hosszabb időre. A következő kérdés, hogy csak a, az állandó lakhelyen rendelkezők legyenek-e jogosultak ellátásra. Itt hát nagyon sok embert nem lehet kizárni az ellátásokból csak azért, mert nem világos, nem egyértelmű vagy rossz döntéseket hoznak tagállamok, és akkor ez okoz majd sok nehézséget érintettek számára. A társadalombiztosítás kapcsán, a koordináció kapcsán mindig tudjuk, hogy a bridging, a átvétel egyik országból a másikba, az mindig problematikus, és támogassuk az embereket, ha két tagállam között mozognak, nem büntessük ezért. Köszönöm szépen. Következő Helga Stevens asszony, aki csak éppen most érkezett meg. Kettő perce van. megismétlem. Nagy, nagyon jó lenne, hogyha betartaná a hozzászólási keretet. Kettő perc áll csak a rendelkezésére, mert nagyon sok a kérdés, és még szeretnénk, hogyha biztos az, hogy választ is tudna adni a kérdésekre. Kettő percben Helga Stevens. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést kérek a késésért. A LIBE szakbizottságban ültem, nagyon nehéz ez a mai nap számomra. Több szakbizottság ülés van, de hát végre itt vagyok. Tyson asszony, szeretném megköszönni önnek, hogy milyen erőfeszítéseket tett az úgynevezett jóléti turizmussal szemben, hiszen az egész vita e körül folyik, amikor a társadalombiztosítási rendeletről beszélünk. Itt a jóléti turizmus elleni küzdelem egy olyan kérdés, ami nagyon-nagyon fontos az én frakcióm számára, hiszen az európai polgárok szempontjából nagyon fontos elveket ásunk alá rendítünk meg az, hogyha valaki adót fizet, nagyon sok adót fizet, és ugyanazokat, ugye ezt a befolyt adót azután arra használják fel, hogy olyan embereknek fizessenek szociális ellátásokat, akik más országból érkeznek, és a, a, az adott ország biztosítási rendszerébe egyáltalán nem is fizettek bele, be, hát ez így nem működik. Ezért nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik egy más országba mennek dolgozni, persze üdvözöljük őket, de ezt tisztességes módon kell lebonyolítani, és nem a saját munka munkavállalóink kárára. Különösen örülök annak, hogy végre lezajlik ez a vita a szociális jogokról. Mindenki, aki Belgiumba ér, jön dolgozni, persze mindenkit üdvözlünk, de nekik is hozzá kell járulni, be kell fizetni a mi társadalombiztosítási rendszerünkbe, még mielőtt élvezhetik ezeknek a rendszereknek az előnyeit. Szerintem ez teljesen logikus. Stejszen asszony, a szociális dömping elleni küzdelem, ezt is erőteljesebben kellene megvívni a, azután a kiküldetés, a munkavállalók kiküldetése. Hát a, a mai szabályozás szerint ez maximálisan, maximum két évig lehet más országban dolgozni, járulékfizetés nélkül abban, tehát hogy abban az országban, ahol dolgoznak, nem fizetnek erőkot, de a származási országban igen. És ilyen módon konkrét esetben, egy konkrétumot mondjak, itt Belgiumban nem lehet, nem tud konkurálni egy belga munkavállaló, egy másik országból érkező olyan munkavállalóval, akinek sokkal kevesebb társadalombiztosítási járulékot kell fizetnie. Ez egy nem tisztességes rendszer. Ugye azt mondjuk, hogy azonos bért, azonos munkáért, azonos helyen végzett azonos munkáért, de járulékot, társadalombiztosítási járulékot mindenképpen kell fizetni. Ezért mi azt javasoljuk, hogy a különösen koszkázatnak kitette ágazatokban hat hónapra korlátozzuk a kiküldetés lehetséges időtartamát, és a tagállamok döntsék el, hogy melyek ezek a különös kockázatos ágazatok. Vagy még egy példát, az építőipar. Az építőipar nyilván egy ilyen kockázatnak kitett szektor, itt sokkal nem tisztességes konkurencia, de más ág... Félbeszakítja az elnök asszony. Köszönöm, Stevens asszony. Jó, rendben van. Megértettük az üzenetet, és most eh, megadom a szót a biztos asszonynak, eh, hogy meg tudja válaszolni az eddig feltett kérdéseket, és utána remélem, hogy lesz még időnk, eh, hogy még néhány kérdést meghallgassunk. Még a GUE képviseletében és itt van valaki? Rendben van, akkor kettő percet kap a GUE frakció képviselője is. Köszönöm szépen. Nos, hát köszönjük tisztán biztosnak. A társadalombiztosítási koordináció minden bizonyal nagyon fontos kérdés, hiszen a legutóbbi adatoknak megfelelően, ahogyan a bizottság is elmondja, legalább 11 millió európai személy kap munkanélküli ellátást, illetve másfajta társadalombiztosítási szolgáltatást, mint a saját tagállam ja adna. Itt ugye nem csak azokról van szó, akik máshol vállalnak munkát, hanem a határvidékeken élőkről is szó van, és hát ugye rengetegen fizetnek társadalombiztosítási járulékokat. Ezek az aspektusok azok, amelyekkel kapcsolatban módosításokat fogunk beterjeszteni, de szerintünk az ön javaslata alapvetően jó, mert átvihetővé válnak a gyermekek utánjáró jutatások épp úgy, mint a munkanélküli segély, és úgy gondolom, hogy azért vannak két alapvető kérdésben aggájaink. Az egyik például a kihelyezett munkavállalók kérdése, és a másik pedig a munkavállalók szabad mozgása. Ezzel kapcsolatban két kérdésem lenne. Az első, hogy miért javasoltak úgy, miért javasolják azt, hogy 24 hónap legyen a kihelyezési időszak, miközben a valóságban a kihelyezett munkavállalók nagyjából 4-6 hónapig dolgoznak máshogy, máshol. És pontosan az ilyen hosszú távú munkavállalók, kihelyezett munkavállalók azok, akikkel a legtöbb probléma van társadalombiztosítási szinten. Szeretnénk elkörülni Európában a szociális dömpinget, és ez így nem ebbe az irányba mutat. És aztán van egy másik probléma, ami szerintem egyébként súlyosabb is. Arról van szó, hogy sehogy sem lehet a jogvesztést megindokolni, ugyanis ezen keresztül gyakorlatilag az európai közpolgárság ellenébe megyünk, vagy állampolgárság ellenébe megyünk. Arról van szó, hogy nekünk nem tetszik az, hogy az Egyesült Királysággal továbbra is szabad mozgást fogunk biztosítani, vagy letárgyalni, miközben a spanyolok és olaszok nem tudnak eljönni mondjuk Belgiumba dolgozni. Szeretnénk, hogyha ezt is figyelembe vennék a tárgyalások során az Egyesült Királysággal. Köszönöm szépen, várjuk a város válaszokat, hiszen összegyűjtöttünk néhány. Ha megengedi, akkor hollandul válaszolok és köszönöm előre a tolmácsoknak. Először is eh, gratulálok az előadónak, és remélem, hogy eh, a, a kezdeményezése az egész dokumentumra vonatkozóan jó eh, eredményeket hoz. A brexit kapcsolatban a tárgyalások, ha elindulnak az 50-es cikk kezdeményezése adá, alapján, addig az Európai Unió tagja az Európai Uniónak az Egyesült Királyság is 1 a 28 tagországok között, és állampolgárai minden más tagállam, EU-s tagállam polgáraival azonos jogokkal és kötelezettséggel rendelkeznek. Ha a különvállási megállapodás megszűnik, nem tudom, hogy ez hogy hogyan lesz majd, nem tudjuk előre jelezni, de addig, mostantól fogva addig, ha csak más eh, nem nem, másként nem határoznak, az Európai Unió tagjai maradnak. A gyermekek utáni támogatások. Erre vonatkozóan nem akarunk útmutatást adni az indexálásra sem, arra sem arra, hogy ha a gyerekek más országban vannak, mint a szülők, akkor milyen formában fizessék a családi támogatást. Miről is van itt szó? Megnéztük a tömegeket, hogy a, a gyermektámogatásoknak mekkora részét adják más tagországokban élő gyermekeknek ezeket szeretnék indexálni, elvileg lehetne, de ez tulajdonképpen az összköltségeknek az 1%-nál is jóval kisebb alányáról lenne szó. Ez azt jelenteni, hogyha a tagállamokat megkér eh, lehetőséget kapnának az indexálásra, akkor minden egyes más 20, a 27 az összes többi 27 tagállamra külön-külön indexelni kellene. És hiszen e, rendszeresen és e, szabályszerűen lefele, illetve felfele kellene indexálni, akkor, hogyha egy másik országban az életszínvonal magasabb, vagy a megélhetési költségek magasabbak, és ez tulajdonképpen a saját, az adott tagállam, az indexálást végző tagállam saját állampolgáraira is e, vonatkoznia kell, ugyanúgy, mint minden más állampolgárral, függetlenül attól, hogy milyen állampolgárságok van abban a tagországban. Ugye a nemzetiség alapján nem lehet diszkriminálni. Tehát ezzel is szám, számolni kell. De a legfontosabb számunkra az, hogy kijelentettük, hogy világos és könnyen alkalmazható szabályaink lenne, kell, hogy legyenek, mert hogyha az indexálásnál ezek nem könnyen alkalmazhatók, akkor nem jogosultak, nem igazolhatók. A munkavállalók számára az azonos munkáért, azonos bér, azonos helyen, hogyha érvényes, akkor úgy gondoljuk, hogy ugyanolyan kapcsolat alapján, a, a, ahol a járulékot fizetik, és ahol a juttatást kapják, akkor ugyanazt kell kapni azonos járulék fizetés mellett is, mint az országban élő összes többi dolgozó, és azonos járulékfizetés mellett azonos járadékokra van a munkavállalónak joga. A jelenlegi jogszabályokat alkalmazhatjuk, majd meglátjuk. Ennyit a, gyere, a családi támogatásokról. Volt egy másik kérdés a, a munkanélküli járadékokra vonatkozókan, hogy a, annak a hordozhatósága miért nem lehetséges, ha valaki egyik országban munkanélkülivé válik, és egy másik országban keres munkát, akkor hordoz, magával hordozhatja el három hónap, eddig ugye három hónapig hordozhatta magával, a jövőben hat hónapig, és valaki azt kérdezte, hogy miért nem határozatlan időre, azért, mert tudjuk, hogy ha, hogy ez egy kiszámítható, vagy előrelátható határidő arra, hogy valaki munkát találjon, és a hat hónap az észszerűnek tűnik, meg kell mondani, hogy a munkanélküli juttatást ebben az esetben valóban magával viheti a másik tagállamba, hogyha ott kívánna munkát keresni, mert úgy értékeli, hogy ott nagyobb lehetősége van a munka szerződésre. Ezt a javaslatot nem ebben a formában kívánjuk persze kodifikálni. Az Alemanovics ügy a, a társadalom biztosítá, a szociális védelemről, nem pedig a társadalom biztosításról szól, nem a, a társadalom biztosítási, biztosítást koordináló törvényről. Erre vonatkozóan pedig azt mondjuk, hogy az a tagállam, am, ahol előfeltételt szabhat, a társadalombiztosítási juttatásokhoz való hozzáférés elő hoz való hozzáféréshez a gazdaságilag ezt védekezésként előírhatja, de nem vonatkozhat ez a gazdaságilag nem aktívakra, illetve a munkakeresőkre. Stephens kollega kérdése, hogy miért van kapcsolat a társadalombiztonság, eh, társadalmi biztosítás koordinációja és a kihelyezett munkavállalók között, miért két év a kihelyezett munkavállalóknak a társadalombiztosítási járulék fizetése kötelezettsége abban az országban, ahol a munkaszerződésük van. Nos, azért, mert először is Azért, hogy ne legyen túlzott az adminisztratív teher, a kihelyezett munkavállalók általában azok, akiket rendszeresen kihelyeznek. Ha, hogyha a minden egyes kihelyezésnél társadalombiztosítási változtatásokat is kellene végezni, akkor az óriási teher lenne rájuk. Ugyanez vonatkozik a munka, nem csak a munkáltatóra, hanem a munkavállalóra is. A társadalombiztosítási juttatások érvényesítéséhez betegbiztosítás, nyugdíjbiztosítás. Hogyha e-, ezt nem így alkalmaznánk, akkor túl bonyolult lenne az eljárás. A két évet meg akarjuk azonban tartani azért, mert a, a szolgáltatások szabad áramlását akarjuk ösztönözni, a belső piacot, a négy alapszabadságot, mind a négyet egyszerre, ösztönözni akarjuk azokat, és bátorítani, akik ezt alkalmaznák, de a visszaéléseket el akarjuk kezelni, és ezért mondtuk azt, hogy például a, a TB járulékok fizetése a kihelyezett munkavállalóknál egy ilyen rendszerben kell, hogy megmaradjon. Tulajdonképpen ehhez ragaszkodunk, mert ha nem, akkor a szolgáltatásokat tehetnénk tögre, pedig ezzel a növekedést a munkahelyteremtések növe, a munkahelyek számát, a munkahelyeket tennénk tönkre, és nem hiszem, hogy bárki ezt szeretné. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Rohan az idő. We can take at least two questions from... Két kérdést veszünk az árnyék előadóktól. Meg is adom a szót. question from Mr. Mann. Uh, and then... Először Mann úrnak, és és jött a Steinrocknak egy percre egy kérdésre. Köszönöm szépen, biztos asszony, kedves Marian, nagyon jó, hogy egy ilyen kezdeményezés van, nem biztos, hogy mindenki persze egyetért vele, de majd vitatkozunk, ezért vannak a viták mivel csak egy percen van, bizonyos részeket most nem mondok el, ami a legfontosabb, legfontosabb mindenképpen az átláthatóság, a szociális partnerek bevonása, mindenképpen a szakszervezetekét, mert ők egy kicsit, őket egy kicsit elhanyagoltuk, azt hiszem megfelelő egyensúlyra van szükség. A fairness, a tisztesség, ezt minden oldalról meg kell nézni, hogyha azt mondjuk, hogy most a szociális rendszerek felé rohannak, jó persze, de ez nem szabad, hogy a tagállamok öm, padhajtásait a populizmusba hagyjuk fulladni, nehogy azok az emberek vegyék ki a juttatásokat, akik soha egy rendszerben nem fizettek be. Úgy gondolom, hogy intelligens megoldás van, és az ön kezdeményezése ez szempontból pont megfelelő. De hát egy perce nem fér bele több sajnos. Juttas Általában véve a, javas, a bizottság javaslata szerintem üdvözlendő, hogyha a munkanélküli járadékokra gondolunk, de a, a gyermekneveléssel kapcsolatos juttatásokat és a szülőkre szerintem is igaza van. Tyson azt mondja, az indexálás valóban az európai érdekeket sértene. Nos, hát adott esetben talán itt néhány populista ezelőtt meghajolna, bár nyilvánvalóan semmi értelmes, nem hiszem, hogy ez a munkavállalók szabad mozgását sérteni. A nem aktív EU állampolgárokkal kapcsolatban az Európai Bíróság legutóbbi határozatában is ugyanazt mondta el, amit egyébként a kollega most. A szociális partnerek szerintem sem helyes, hogy nem vonták be a az előző szakaszban nagyon jó lenne egy intenzív szociális partnerségi párbeszédet. Van még egy kérdés a kiküldetéssel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a fogalmak a 883-asban ellentmondanak a kiküldetési irányelvel. Azt talán jó lenne tisztázni ezt. Különböző definíciók vannak, és különböző kritériumok. Szerintem pedig jó lenne, hogyha ezen dolgoznánk. A 12-es cikk például a bizottság eh, arról beszél, hogy kiküldött munkavállalók, és ugyanabban a mondatban eh, tehát kihelyezett munkavállalókról, utána meg kiküldöttekről. Eh, mi a különbség? Tehát az lenne jó, hogy ha ezt a két különböző definíciót valahogy azért tisztáznánk, hiszen igen bonyolult a tényállás. Tyson asszony. Amennyi időre szüksége van, kérem. Mhm. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. A legfontosabb reagálás um, a két utolsó hozzászóló kollega um, körül az az utalás volt, amikor is a szociális partnereket nevezték meg, Nos, nem a 153. cikk alapján született meg ez a javaslat, ami előírja a konzultációt a szociális partnerekkel, de a szociális partnereket tájékoztattuk, folyamatosan tájékoztattuk arról, hogy mi lesz ennek a javaslatnak a tartalma, tehát nem splendid isolationben, nem a elefántcsontoronyba húzódva született meg ez a javaslat, hanem közben tárgyaltunk a partnerekkel, ellátogattak hozzánk, partnerek voltak, tripartit, háromoldalú tárgyalások, hm, folyamatosan elmagyaráztuk, hogy mit eh, tervezünk, és betekintést adtuk eh, abba, hogy mit tervezünk, és meghallgattuk, amit ők eh, mondtak a definíció és egyebek lehet, hogy itt nem minden stimmel még, de hogyha ez így van, akkor nyitottak vagyunk, hogy megvizsgáljunk mindent, és hogyha bízunk a parlament bölcsessége, hogyha megfelelő módosítókat benyújtják, azokat meg fogjuk vizsgálni. Ez volt talán a legfontosabb üzenet, nagyon örülök, hogy itt az első fordulóban támogatásukról biztosítottak. A rendeletben van még több dolog, amit ki kell igazítani, ezt a bevezetésben is, bevezetőmben is mondtam. Vannak társadalmi, gazdasági változások, hogyha a gazdaságban változások vannak, akkor ehhez nekünk is igazodni kell, bírósági döntéseket is figyelembe kell venni, és hogyha vannak félreértések a tagállamokban, vagy a polgár határoknál itt, és erre rá felépítenek egy egész politikai narratívát, akkor ezt helyre kell tenni, és el kell tudni mondani, hogy hogyan néz ki a rendszer, hogyan működik, hogy az emberek ezt megértsék, és a jogalkotók a megfelelő jogszabályokat meg tudják alkotni. Köszönöm szépen ezt az első eszmecserét. Remélem, hogy egy jó dinamika beindul, és végig tudjuk vinni a folyamatot, és ezt a javaslatot majd végül elfogadjuk. Köszönöm szépen, és bármikor szeretne ellátogatni hozzánk, mindig nagyon örülünk önnek, hiszen nagyon sok kérdésünk van, és lesz mindig is. Köszönöm, és várjuk vissza. Ok, je vous propose de, de recommencer si vous voulez bien. Et donc là, on va passer à... Köszönöm szépen. Kezdjük újra a munkát. Itt most a fiatalokra vonatkozó garancia, a fiatalokra vonatkozó kezdeményezés lesz a fő témánk, és ezen belül kívánunk elindulni. Meghallgatjuk a szakértőinket, és reméljük, hogy az mai délután végéig ezekkel a témákkal kapcsolatban sokkal többet fogunk már tudni. Szerintem nem kell felhívnom a figyelmet arra, hogy ez mennyire fontos munka, és hogy hogy néz ki, főként a fiatalokat sújtó munkanélküliség, hiszen a fiatalokat sújtó munkanélküliség igazi problémává vált, és ezzel kapcsolatban is gondolom, hogy fontos ez a mai munka. Azok a dokumentumok, amelyek ott vannak mindenkinél, kérem, hogy ezeket majd vigyék ki a teremből, amikor kimennek, akkor vigyenek magukkal ezekből a dossziékból. Nézzük akkor a ifjúsági garanciát. Tamás Váránynak fogom megadni a szót, aki az Európai Bizottság foglalkoztatási főigazgatóságánál pont ezzel a témával foglalkozik. Köszönöm szépen, hogy eljött, és nagyon örülök annak, hogy le tudjuk vonni a következtetéseket az elmúlt három év vonatkozó munkájával kapcsolatban megvalósíthatóság, illetve az eredmények tekintetében. Köszönöm, három percet tudok adni. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm A prezentációmat azzal kezdeném, hogy röviden lefestjük azt, hogy hol is indult ez az ifjúsági garancia, és hol állunk most. A tanácsi ajánlás ezzel kapcsolatban 2013 áprilisában született meg, és az év végétől kezdve megérkeztek az implementációs tervek a tagállamoktól, ezeket pedig 2014 első időszakában kezdtük el megvitatni. Ezért az ifjúsági garancia kiinduló pontjaként ezt az időszakot jelöljük meg. A tagállamok eddigre már papírra kellett vessék azt, hogy hogyan képzelik el a nemzeti ifjúsági garancia programjaikat, a megvalósítást, illetve az erre vonatkozó strukturális reformok, mind a munkaerőpiac, mind pedig um, az oktatás területén. 2014 tehát a kiindulási pont, azóta él ez a rendszer, és az elmúlt három év során az Európai Bizottság támogatta az implementációt, mind technikai segítségnyújtási szinten, mind más területeken. Voltak olyan intézkedések, mint például a gyakornoki státusz európai megteremtése, valamint a folyamatos monitorozás, rendszeres monitorozás az európai szemeszteren belül, és ezen felül az indikátorok keretrendszerét is kidolgoztuk, amelynek az a célja, hogy a ifjúsági garanciát megvalósítsa. Mindezek alapján tavaly októberben az első jelentésünk megjelent a témában, és most ennek az eredményeit fogom ismertetni, főként. Nos, most azt látják itt, hogy mik a legfontosabb eredmények, amelyekre rámutat ez a jelentés, a jó hírek először is. 1,6 millióval csökkent a fiatal munkavállalók, illetve fiatal munkanélküliek száma az elmúlt három év során és a fiatalok foglalkoztatási aránya szép lassan ismét emelkedési tendenciát mutat, valamint több mint másfél millió szemét támogat az Európai Uniónak ez a kezdeményezése. Mindez persze ciklikus faktorok figyelembevételével együtt kell szemlélnünk, de mégiscsak azt azért kimondhatjuk, hogy a fiatalok munka lehetőségei vagy a munkahely teremtése jobban és gyorsabban emelkedett, mint a társadalom más szegmenseiben a munkahely teremtés. Tehát igenis, és a szívűsági garancia megtette a, mag, a ráeső részt. Kicsit pici ez a képernyő, de itt láthatjuk azért az adatokat, a fiatalkorú fiatalok munkavállalásával kapcsolatban, a munkanélküliségi arányjal kapcsolatban, a fiatal iskola elhagyók vonatkozó arányok 2008-tól egészen 2015-ig hogyan alakultak. Világos az, hogy 2008 és 2013 között állandóan romlott a helyzet, tehát a tendenciák mindig rossz irányba mutattak, talán csak az iskola elhagyás területén mutatkoztak pozitív trendek, de aztán 2013-ban megfordul a trend, és kicsit jobbá válik a helyzet. De még azért még mindig ott van az a 1,6 millió munkanélküli, akik sem, se nem dolgoznak, sem nem tanulnak már. Ezek a NEETS nevet, vagy rövidítést viselik ezek a személyek. Még mindig 4 millióan vannak, ez pedig több, mint 2008-ban volt. Tehát noha vannak előrelépések ezen a területen, mégis még mindig nagyon sok tennivalónk akad. Nézzük most, hogy mit tud tenni az ifjúsági garancia. A nemzeti implementációs programok beindulása óta 16 millió személy fiatal regisztrált a garanciával, és kb. 10 millióan kaptak valamilyen lehetőséget, akár lévén legyen szó tanulási lehetőségről, munkahelyi lehetőségről, vagy gyakornoki lehetőségekről, és eh, azóta már jó páran ki is kerültek ebből a rendszerből sikeresen. Nem szeretnék most eh, az ifjúsági eh, munkahelyteremtési kezdeményezésről beszélni, de azért röviden csak annyit, hogy ez azért most először azt mutatja, hogy hogyan tudjuk a fiataloknak a lehetőséget megteremteni ott, ahol nincsen, tehát azon fiatalok számára, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak, és emellett még azt is szeretném elmondani, hogy ez csak része az európai támogatásoknak, mert emellett itt van az Európai Szociális Alap is, amelyen, amelyen keresztül szintén nagyjából ugyanilyen összeget csatornáztak be erre a célra, és amely támogatja a nemzeti ifjúsági garancia programokat. Ez a legfontosabb cél, az én véleményem szerint, ezt szerettem volna továbbadni a prezentáció során, hogy az ifjúsági garanciát úgy kell értelmezni, mint lehetőséget, de ez ennél azért több is, ugyanis az ifjúsági garancia politikai reformokat is, és innovatív megoldásokat is támogatott, és ez nagyon fontos hozzáadott értéke az egész koncepciónak. Az ifjúsági garanciának köszönhetően sikerült a különböző területek közötti falakat lebontanunk, és partnerséget kialakítani a különböző területek között. Emellett a kormányok is partnerségi programokat dolgoztak ki a szociális ügyek, oktatásügy, munka, helyteremtés között, de emellett még a helyi szinten dolgozó, akár önkormányzatok, akár civil szervezetek bevonása is megtörtént. Ezek nagyon fontos eredmények. A másik terület, láttunk olyan reformokat a gyakornokság területén, amelyek révén a fiatalok át tudnak evezni mondjuk úgy a szoktatás világából a valós munkavállalásig. Körülbelül egyharmada a tagállamoknak előkészített egy olyan rendszert, amelynek köszönhetően a gyakornokság megfelelő kereteket kapott jogi értelemben is. Emellett azt is látjuk, hogy a szolgáltatások is célzottan jelennek meg az ifjúság megsegítésére, tehát gyakorlatilag kétharmada a mm, munka közvetítő hivataloknak kifejezetten célzottan fiatalokra is kidolgozott programokat. Nagyon sok mindent lehetett tenni, de a nem regisztrált nicek, tehát akik se nem dolgoznak, se nem tanulnak, szintén fontos lépés volt, hogy őket is be tudtuk vonni ebbe a folyamatba, és két harmada az érintett hatóságoknak nagyon aktív ezen a területen, hogy megtalálja az úgymond bújtatott fiatalokat. Nagyon sok fiatal ugyanis egyszerűen nem megy el a munkaügyi hivatalba, ezért fontos az, hogy ha ők nem mennek el a munkaügyi hivatalhoz, akkor a munkaügyi hivatal keresse meg az érintett fiatalokat. Uh, of course, uh, we still have challenges and uh, we still... Természetesen további kihívásaink is vannak, és folytatnunk kell a munkát az ifjúsági garancia kapcsán, egy kicsit szélesebb kontextusba helyezzem. Azt szeretném elmagyarázni, hogy hogy néz ki a tavaly decemberi csomagunk, három területen kívánunk fellépni, munkavállalás, oktatás és szolidaritás a három terület. Természetesen a legfontosabb a munkavállalási javaslatok megfogalmazása és a ifjúsági garanciában rejlő lehetőségek teljes körű kihasználása. Ez nagyon fontos, és ezt meg is kell őriznünk. Folytatva az elkötelezettséget mind európai szinten, mind nemzeti vagy helyi szinten. tovább kell lépnünk a nem regisztrált négyszeg fel meg, megtalálása területén is, mert mostanáig azt láttuk, hogy a magasan képzettek nagyon aktívak, de az inaktívak kevésbé tudják kihasználni az ifjúsági garanciában rejlő lehetőségeket. Természetesen Az egyik fontos lehetőség pont arra vonatkozik, hogy munka lehetőséget teremtünk, aztán emellett nagymértékben megjelenik a gyakornoki státuszok létrehozása, és hogyha javítani szeretnénk az oktatási teljesítményünket, akkor ezt csak párhuzamosan a gyakornoki lehetőségek növelésével együtt érdemes megtennünk. A partnerségi megközelítés szintén nagyon fontos. Itt is kritikus hangok azért megfogalmazhatók, és talán az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy milyen minőségű lehetőségeket biztosítanunk. Ezek sokszor nagyon rövid időre szólnak, vagy nem teszik lehetővé azt, hogy hosszú távon integrálódhassanak a fiatalok a munkaerőpiacon vagy pedig egyszerűen a munkafeltételek nem kielégítőek. Ebben az értelemben nagyon fontos a gyakornokság, erre vonatkozólag kidolgoztunk egy feltételrendszert, vagy kereteket, és továbbra is a minőség terén kell dolgoznunk, ez nagy valószínűséggel meg is fog valósulni majd a jövőben is. És aztán a további támogatások megvalósulása szintén nagyon fontos, és itt a bizottságnak azon javaslatára szeretnék kitérni, amely révén növeljük a költségvetést, persze erről még tárgyalások folynak a parlamenttel is, és természetesen mindezek a az intézkedések egy szélesebb kontextusba helyezhetők a fiatalok megsegítése, támogatása mm, céljával létrehozott programokon belül. A hosszú távú mobilitást kell erősíteni a gyakornoki státuszok között, és aztán, amiről már beszéltem, a gyakornoki státuszra vonatkozó keretek lefektetése, szolidaritás és részvétel, ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság most éppen egy szolidaritási lehetőséget dolgoz ki, amelyen keresztül a fiatalokat be lehet majd vonni a munkaerőpiacba. És hát azt hiszem, hogy a prezentációm végére is értem, szerettem volna megmutatni. Amit itt bemutatok, az lehet, hogy nem annyira látványos, de itt Alapvetően arról van szó, hogy a munkahely teremtési lehetőségek adják ki a 75%-át a javaslatainknak, és aztán az utolsó slide, amihez azt is tudni kell, hogy az Európai Bizottság az ifjúsági garancián belül ilyen kiterjesztési intézkedéseket is alkalmaz, itt be is fejezem a mondókámat. Köszönöm szépen, és további információkat ezeken a linkeken találhatnak. És természetesen várom a kérdéseket, amennyiben vannak. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a jelentéstevőknek a szót két-két percben. Romanatom asszony az első. No sinon, Benifei n'est pas là. Benifei úr nincs itt. Ah. Non? Non. Donc, pour SND, oui. SND. Muchas gracias. Uh... Köszönöm szépen. Sajnos nem tudott eljönni a kollégám ma délután. Én néhány megjegyzést szerettem volna a prezentációhoz hozzáfűzni. Nagyon érdekesnek gondolom ezt az egészet. Bizonyos részek nagyon pozitívak, mint például az, hogy világosan csökkent az ifjúsági munkanélküliség iráta, és az is, hogy ezen belül az európai ifjúsági garancia, illetve a nemzeti közigazgatási politikák megváltoztatása hogyan járultak hozzá ezekhez a pozitív fejleményekhez. Ezek nagyon pozitív dolgok, de ugyanakkor az is egyértelmű, hogy nagyon nagy különbségek is mutatkoznak, és vannak olyan adatok is, amelyekről azért inkább aggodalommal gondolkodom. Az egyik például a lefedettség, az, hogy ezek a regiszterek kiket tartalmaznak. Hatalmas különbségek mutatkoznak, a célközönség meghatározása, vagy a célcsoport meghatározása, akihez el kellene juttatnunk a garanciát, ez Ausztriában 80%-ot tesz ki, Spanyolországban vagy Olaszországban csak 10%-a felgöngyölített ezeknek az embereknek, tehát a célcsoportnak. Ez pedig nagyon nagy különbség, és azt hiszem, hogy az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban fontos gondolatokat fogalmazott meg az őszi jelentésében. Azután vannak kétségeink afelől is, hogy vajon a siker százalék, vagy ráta miért magasabb ez egyes területeken, mint máshol. Miért van az, hogy mondjuk bizonyos területeken az ifjúsági garanciát igénybevevők mondjuk már hat hónapon belül azt mondják, hogy nagyon jó, mert újra munkát találtak, az Olaszországban 64%, de Spanyolországban csak 37%, Magyarországon 30%. Tehát ez nagyon zavar bennünket, mert egészen különböző helyzetek mutatkoznak országról országra haladva. Merci. Köszönöm. Úgy látom, hogy senki nem akar hozzászólni. elnézést, rosszul mondom talán a nevét. De azért majdnem sikerült, legalább megpróbálta. Árnyék előadó vagyok, és igazából itt a szakértők kapnak szót, ezért nem készítettem elő semmit, mint árnyék előadó, de néhány kérdésem lenne. Talán Kicsit szerencsés számomra, és nem jó a bizottság számára, hogy én a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság alelnöke is vagyok. Három szempontból nézhetjük a kérdést, a foglalkoztatás, illetve a költségvetés és a költségvetés ellenőrzésének a szempontjából is. Elnöke voltam a Kont szakbizottság Olaszországban látogató delegációjának. Ugye Olaszországban nagyon magas a munkanélküliség, Szicíliában és Kalabriában jártunk. Egyetértek számos következtetéssel, amit ön elmondott, és hogy hol kellene változtatnunk, mint kellene javítani. Én arra biztatnék, hogy az intézményi kapacitásba kellene többet investálni, valamint az IKT-ba, informatikai, kommunikációs eszközökbe. Nem voltak megfelelő informatikai eszközök, ezt tapasztaltuk. A meglévő források eh, el költésekor a tagállamoké a felelősség, de a bizottságnak talán hatékonyabban kellene támogatást adni a régióknak, illetve a tagállamoknak. Fontos helyi, nemzeti és európai szinten is az együttműködés. Ez az, ezzel az együttműködéssel szerezhetjük vissza a fiatalok munkaerőpiacba vetett bizalmát, hogy bízanak abban, hogy igenis vannak lehetőségeik. Szeretném kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos a teljesítmény alapú és eredményorientált megközelítés, az ifjúsági garancia, garancia és a munkanélküliségi kezdeményezés kapcsán egyaránt. A kérdésem pedig a következő. Ön szerint hogyan lehetne mérni az ifjúsági garancia és a munkanélküliségi kezdeményezés eredményességét. Hogy lehet eldönteni, hogy tényleg ez a pénzt hatékonyan költétek el az adott célra. Szó volt itt a tanulságok levonásából, de ennek alapján hogyan tudjuk eldönteni, hogy hatékonyan költötték el a támogatást? González Penyász képviselő asszony következik két percben. Köszönöm szépen. Én szerintem világos az, hogy az ifjúsági garancia nagyon jó lehetőség volt és jó kezdeményezés, de talán rosszul terveztük meg ez egy ilyen sürgős, gyors válasz egy olyan problémára, amelyet továbbra sem ért teljes mértékben az Európai Bizottság, mert ahogyan rámutatnak a számok, az adatok is, Európa perifériáján strukturális problémákra vezethető vissza a fiatalok helykeresésének kudarca, és ez az ottani agregált kereslet problémáira vezethető vissza. Tehát itt strukturális problémákról van szó, és a garanciának fontos szerepe lenne a szakképzés támogatása. Szerintem egyetértünk abban is, hogy jobb lett volna, hogyha nem ilyen gyorsan valósítják meg ezt a programot, de ugyanakkor a befedettséget és a finanszírozást jobban valósítják meg. Bizonyos országokban egyébként nagyon sokba is kerül ez a program, és nem hoz túl nagy sikereket. De a legfőbb probléma, amit a számbevőszéknek is meg kell majd vizsgálni a következő jelentésében, az az, hogy az ifjúsági garancia ahhoz, hogy sikeres legyen, a bevált gyakorlatokat kellene kövesse. És itt azt szeretném kérni a szakértőktől, hogy például Spanyolországban, de más országokban is ez a program miért csak a munka, tehát a, a munkaadókon keresztül valósult meg, tehát ezen keresztül megint csak a vállalkozók kaptak, jutottak plusz forrásokhoz, de lehetnének, lehetne más opciókat is, illetve lehetőségeket támogatni a garancián keresztül olyan programokat, amelyek bebizonyították, hogy hatékonyak, és a hozzáadott értéket is biztosítani tudják. Köszönöm. Merci. Euh, Köszönöm. Reinke asszony az öldektől. Merci. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a beszámolót. Azt hiszem, hogy túl sok azt mondani, hogy már nagyon nagy eredményeket értünk el az ifjúsági munkanélküliség visszaszorításában, de azért azt látjuk, hogy tényleg lassú, lassan beindult a csökkenés. Ezzel az általános megjegyzéssel kezdtem volna. Lennének kérdéseim is a szakértőkhöz. Néhány kollégám már elindult hasonló irányba. Az első kérdésem. Ön azt mondta, hogy az összes olyan fiatal, mm, akinek felajánlottak valamiért, valamit, egy foglalkoztatási lehetőséget, hogy a 70 százalékuk valóban kapott munkát. Mennyire volt ez hatékony? Erről vannak valamely szám, számuk, hogy csak pár hónapos munkahelyet kaptak el, vagy hosszabb ideig is maradtak a foglalkoztatásban, és hogy mm, vajon jó munkakörülmények közé kerültek-e, vagy bizonytalan munkakörülmények közé. A tagállamok között nagy, nagyok a különbségek, és hogyha tanulni akarunk egymástól, meg kell nézni, hogy milyen eredmények vannak az egyes országokban. Mi Spanyolországról beszéltünk, de talán a legjobb gyakorlatokról is szólhatnának még. Jelenleg 25 év a korhatár, talán az értékelés után megnézhetjük, és esetleg eldönthetjük, hogy 29-re vagy 30-ra növeljük ezt a korhatárt, hiszen vannak olyan országok, Németországban is nagyon gyakori, hogy akár 30 éves korig tart a tanulás. És végül az utolsó kérdésem, a gyakornoki rendszer, én azt mondom, hogy nagyon fontos gyakornokként is munkatapasztalatot szerez, szerezni. Itt csak 121 az ajánlásoknak vonatkozik gyakornoki állásra, e, vagy munkalehetőségre. Esetleg ezt ki is lehetne ezt bővíteni, hiszen hogyha azt látjuk, hogy gyakornoki munka után nem kapnak igazán jó minőségű munkahelyet, akkor erre fel nem is érdemes költeni. Köszönöm szépen, Milán asszony, parancsoljon. Merci, monsieur. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy fontos leltárt készítenünk. 2016. októberében több mint 4 millió 25 év alatti fiatal volt munkanélküli az Európai Unióban, ez 18,4%-a a fiataloknak az érintett korosztályból, ebből több mint két millió az eurozónából származnak. Ebből azt kell látnunk, hogy három negyede a fiataloknak, a munkanélküli fiataloknak eurozóna beli fiatal. ben még mindig öt államban magasabb a 25%-os aránynál a fiatalokat sújtó munkanélküliségi ráta. A 11 országban pedig 2015-ben 20% feletti, Spanyolországban több mint 40%-ról beszélünk, Franciaországban 24,5, 39,89, Görögországban, ne, Olaszországban több mint 40%, Portugáliában 31,95%, Szlovákia 29%, Svédország 20,32%. Csak Németországban alacsonyabb a fiatalokat sújtó munkanélküliség 10%-nál. 2012 óta az Európai Unió próbálja a pénzügyi válság hatásait csökkenteni. 120 milliárd eurót adtunk azoknak az országoknak összesen, amelyekben magas egyébként a munkanélküliség ráta a fiatalok körében. 11 tagállamban mutatja az adathalmaz, a helyzetet, többek között Franciaországban is. Az Európai Unió ma kimondhatja, hogy nem ö, tudott jó eredményeket felmutatni ezeken a területen, és holnap sem lesz jobb a helyzet, a jövőben sem lesz jobb, és itt le is zárom a mondani valómat, az Európai Unió elképzelhető, hogy maga a hóhér, aki miután legyilkolta ezeket a fiatalokat, hát megpróbál segíteni nekik. De hát ez már csak halottnak a csók. Köszönöm, Morán Sártyé asszony. Köszönöm szépen. Négy kérdésem lenne a szakértőkhöz. Nézzük az adatokat. 2015-ben csökkent az iskola elhagyók száma jelentősen. Vajon ezt a gazdasági válság hatásaival mennyire tudják magyarázni, tehát hogy esetleg akkor, amikor nehezebben jutnak be a munkaerőpiacra a fiatalok, akkor esetleg jobban kapaszkodnak az iskolai székükbe? Szerintem azért nem biztos, hogy annyira örülni kell minden ilyen adatnak. Először meg kell nézni, hogy mi húzódik mögötte. Második kérdés. azt láthatjuk, hogy 16 millió fiatalt érintett eddig az ifjúsági garancia, ebből 10 millióan kaptak valamilyen lehetőséget, akik most már valahogy dolgoznak, vagy gyakornoki állást kapnak. Vajon megvizsgáljuk-e a helyzetet N plusz 2, N plusz 3 területen, tehát évben is, mert akkor látjuk majd, hogy hosszú távon tényleg sikeres volt-e ez a kezdeményezés, vagy sem. Harmadsorban a partnerség nagyon fontos, erre utaltak önök is, az ifjúsági garancián keresztül. Én azt kell, hogy mondjam, hogy ez alapvetően mintha elaludtunk volna, túl későn ébredtünk fel ebben a partnerségi kérdésben. És végül negyed sorban nagyon nehéz volt az ifjúsági garanciát és a fiatalok munkahelyteremtését összekötni. Martina Zabalovával értek egyet abban, hogy igen, meg kell nézni, hogy melyik milyen hatékonyságú politika, de az is igaz, hogy ténylegesen összehasonlítható adatokat kapjunk. Köszönöm. Utolsó Sojdrova asszony lesz. És aztán azt fogjuk majd privilegizálni, hogy a két szakértőnk elmondhassa a véleményét, mert nekik is meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a feltett kérdésekre választ tudjanak adni. Euh, euh, Köszönöm szépen. a fiatalkorú a fiatalokra vonatkozó munkanélküliségi lehetőségekről szeretnék majd beszélni, tehát a következő napi rendi ponthoz csatlakoznék majd. Jó, akkor most következik Anya Meyer kort. Thank you very much, and thank you very much for the invitation to speak here. Köszönöm szépen, hogy meghívtak az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés közül én a másodikról fogok beszélni kiértékeltem a bizottság nevében az első eredményeket, az ifjúsági garanciával kapcsolatban tavaly jelentek meg ezek, és Angliában foglalkoztam a foglalkoztatási kezdeményezéssel és második ifjúsággal összefüggő kérdéssel. Tehát röviden, miről is szeretnék ma beszélni. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről nagyon röviden fogok, fogok egy bemutatót tartani, azután a végrehajtás legfontosabb eredményeit, mit sikerült elérni, mik voltak a erősségek, gyenge pontok, következtetések és ajánlások. Ezzel fogom majd zárni. Hogyan tervezték meg az EU szintjén ezt a kezdeményezést? Már röviden hallottunk erről a az foglalkoztatási kezdeményezéshez való hozzáférés lehetőségét regionális alapon határozták meg. 20 tagállam jogosult a kezdeményezés keretében a támogatásra, és a 2012-es ifjúsági munkanélküliségi rátát vették alapul tehát ahol 20%-nál magasabb volt ez az arány 2012-ben, azok az országok váltak jogosultá. Látják, hogy melyik az országok nem férhetnek hozzá a kezdeményezésbeli támogatáshoz, itt soroltuk fel ezeket, viszont az ifjúsági garancia rájuk is vonatkozik. Az ifjúsági foglalkoztatási intéz kezdeményezés kapcsán a 16-tól 25-ig vagy 29-ig terjedő korcsoportra vonatkozik ez a kezdeményezés. Vannak tagállamok, ahol 25 van, a mások, máshol 29 év a felső korhatár. Egy másik kritérium, hogy egy támogatásra jogosult régióba kell, hogy lakjon az illető fiatal prevenciós nét előtti tevékenységet nem lehet ebből finanszírozni, tehát hogy valakit nél csak fenn az a kockázat, hogy majd munkanélkülévé válik, és már kiesett a oktatásból is, tehát hogy nitté válik. 2014 és 2020 2020 közötti időszak, a programozási időszak és a, az Európai Szociális Alapot kezelő hatóságok kezelik ezt, és már hallottuk 6,4 milliárd, forrással rendelkezésre, ebből 3,2 a foglalkoztatási kezdeményezés, 3,2 milliárd pedig az ESA allokáció. Társfinanszírozás tagállamok az ESA-ból tehetnek még mellé forrásokat. A legnagyobb kedvezményezetteket látják itt Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Lengyelország és Szlovénia, Ciprus, illetve Cseh köztársaság kapták a legkisebb összegű támogatást. Vannak speciális szabályok is, hogy minél gyorsabban lehessen kihelyezni ezeket a pénzeket, de a legtöbb adatunk azt mutatja, hogy a végrehajtás késedelmét nem pénzügyi indokok, okok indokolták, más okai voltak a késedelmeknek. Most nézzük meg a végrehajtást. Mit tesznek az országok a támogatási pénzekkel? 2015-ösek a számok, ami hát már elég régen volt, de szerintem igazából nem volt sok változás eh, abban, ahogy a tagállamok végrehajtják ezt a kezdeményezést. Három-négy intézkedés fordítják jellemzően a támogatásokat. Leggyakrabban munka tapasztalatszerzést eh, támogatnak, eh, az igazgatási hatóságok 83%-a fordítja erre, a pénzeket 72% gyakornoki eh, képzési munkákra, és aztán így eh, megyünk eh, lefelé, például a startup támogatás, ez is érdekes lehet, ez körülbelül 53%-a a támogatásoknak fordítódik erre. Vannak olyan országok, amelyek kicsit más tevékenységet is végeznek, Olaszország, Franciaország például állampolgársági szolgáltatóknak is folyosítanak támogatást, és a Franciaországban például tanácsadási, munkaközvetítési célokra is jelentős hányadát fordítják a támogatásoknak. A NIT státusz szal kapcsolatos prevenciót, ez most még nem lehet finanszírozni, de két tagállam már próbál foglalkozna ezzel. Persze nagyon más, hogy mit értenek az országok úgynevezett személyes cselekvési terveken. Itt három-négy különböző intézkedést csomagolnak össze, bizonyos országok másút viszont máshogy kezelítik meg ezt a testre szabott támogatást. Megvizsgáltuk, hogy mennyire innovatívak a támogatások, és azt tapasztaltuk, hogy bár vannak példák az innovatív megoldások kutatásokra, vagy innovációra. Vannak olyan új szerveződések is, amelyek korábban nem kaptak az ESZA-ból támogatást, de azért a támogatások túlnyomó része a már meglévő, de kicsit megerősített, javított intézkedésekre esik. Például Írországban, ez különösen jellemző, de Franciaországban is korábbi intézkedéseket erősítenek, javítanak fel ezekkel a támogatásokkal. Fontos kérdés az időzítés. Nagy tapasztalata rendelkező szervezeteket hoztak létre ezen alapok kezelésére, és ugye igazi innovatív megoldásokhoz több időkre lett volna szükség, ez itt hátránynak bizonyult. Mit tudunk az outputokról, eredményekről, milyen adatok állnak hány fiatalt sikerült tényleg integrálni a munkaerőpiacba, vagy kaptak képzést. 2013-14 elég lassan indult be a kezdeményezés, azután 2015-re vonatkozóan már vannak adataink az első végrehajtási jelentésből. Tudjuk, hogy mintegy 501 ezer részvevője volt ennek a kezdeményezésnek. 2016-ra vonatkozóan nincsenek megbízható adatok. A bizottságnak van egy közleménye, vannak bizonyos anyagai, a ifjúsági garancia és egyéb dokumentumok alapján azt mondhatjuk, hogy nagyjából 1,4 millióan kapnak támogatást, de valószínűleg ez a szám igazán alac, igazából alacsonyabb ahogyan ezt a spanyol kolléganő is elmondta. Olaszországban, Spanyolországban nagyon sok fiatalt regisztráltak a rendszerbe, de igazából nem kaptak támogatást. Olaszország esetében 2016 márciusában 6300 eh, regiszt, 630 ezeren regisztráltak, de csak 200 ezeren vettek részt igazi programokban. Lehet persze, hogy egy személy több programból is kezdeményezett volt, tehát akkor az abszolút száma igazából a programban részvevőknek még ennél is alacsonyabb lehet. Kezdetben elég nehéz volt igazából kiszolgáltatott csoportokat bevonni a programokba. 2015 végi értékelés azt támasztja alá, hogy nagyon lassan indult be ebben a körben a program. Kezdetben a tagállamok elsősorban a, e, igazán az fiatalokkal, 15-24 éves kohorszal e, foglalkoztak, vagy ők kaptak támogatást 77%-ban, ezt követték a fiatal férfiak 51%-ban, és eh, a eh, felső, másod, eh, középfokú végzettséggel rendelkezőkre, valamint a munkanélküliekre esett 75, illetve 77 százalék. Talán érdekes megnézni, hogy kikre terjed ki ez a foglalkoztatási kezdeményezés. Nyilvánvaló, hogy nem az a célja ennek a kezdeményezésnek, hogy minden tagállam összes szükségletére megoldást adjon, de talán érdekes lehet összehasonlítani azt, hogy a nétek eh, aránya mekkora 2016. júliusan az utolsó időpont, illetve hogy 2015-ben eh, egy évvel azelőtt eh, milyen volt ez az arány. Itt láthatjuk, hogy nagyon nagy különbség a tagállamok között, hogy a nétek aránya hogyan változott, 2015 és 2016 között. Lettország, Írország, Franciaország, mindegy öt NIT közül egy, tehát 20% vett részt a ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésében. Románia, Egyesült Királyság még ebben az évben el se kezdték, de Szlovákiában, Litvániában, csak köztársaságban is nagyon alacsony az arány. És Magyarországot, Olaszországot kizártam, mert nem tudjuk igazán, hogy ezekben az országokban hányan vettek részt a kezdeményezésben. Eredmények 2015 végéről hogy nagyjából lássák, hogy hányan fejezték be a programot, illetve hányan kaptak képzéshez támogatást. Mintegy 500 ezeren vettek részt a kezdeményezésből finanszírozott különböző tevékenységekben, és mintegy 40%-uk be is fejezte azt a programot, amiben részt vett. Ez nagyon sokan egyébként még a programban benne vannak, és be fogják nyilvánvalóan fejezni a fiatalok összességében majd 70%-ára mondhatjuk azt, hogy be is fejezte a programot. Ezek közül 80 ezeren, tehát az összes a programot végig teljesítők közül 80 ezeren kaptak tényleges ajánlatot, munkahelyre, gyakornoki helyre vagy képzési helyre. Van, aki saját maga talált persze munkát, lehet, hogy nem mindenki mm, vállalt vagy fogadta el azt az ajánlatot, amit kapott. A az átmenetet mutató szám az nem is annyira rossz, hiszen az ajánlatok, az oktatási, foglalkoztatási vagy képzési ajánlatok mint egy 25%-ánál volt sikeres az eredménye. Milyen minőségek voltak az ajánlatok? Nyilván ez a kérdés is felmerül. Nagyon sok tagállam azért máshogy definiálja a minőséget. Mi a tanulmányunkban megvizsgáltuk azt is, hogy a tagállamok hogyan definiálják a minőséget, és ez nem koherens. Vannak, ahol fenntartható ajánlatról beszélnek, van, ahol kielégítő vagy megfelelő ajánlatról. Igazából nem tudjuk, hogy ennyire fenntarthatóak az ajánlatok. Az időtartam az egy mérő szám lehet, tehát miután a, a a kezdeményezésbe beléptek, ha még hat hónappal azután is rendelkeznek az adott munkahelyel vagy képzéssel, az már talán fenntartatónak tekinthető. Szlovénia egy példa lehet, jobb, mint Spanyolország, nagyon pozitívan vettek részt ebben a foglalkoztatási kezdeményezésben, és amiért Szlovéniát választottam a mintegy 20 millió eurót kapott egy régió, egy szlovén régió, ez volt a legkisebb összegű támogatás. Szlovénia összesen egyébként 100 milliót fordít aktív munkaerőpiaci intézkedésekre és kizárólag az úgynevezett First Challenge, az első kihívás programra adtak eh, támogatást, ez az első munkahelyet keresőket eh, támogatja, eh, és tudjuk, hogy 2016 júniusában kicsivel kevesebb, mint 2000 fiatalhoz jutott el ez a támogatás, és közülük 400-an jutottak álláshoz, illetve képzéshez. Persze feltételezzük, hogy még ezek közül a fiatalok közül még sokan még mindig részt vesznek a programban, és majd valamikor később jelentkezik, jelentkeznek ők is az eredmények között. Szlovéniában igen, célirányos az ifjúsági támogatás, majdnem 40 ezer embert él el a vonatkozó korcsoportban. Összefoglalva, melyek az erősségek és gyengeségek. Azt hiszem, kulcsfontosságú erősség, hogy jelentős plusz forrásokat biztosít az ifjúsági intézkedésekhez, ahol, amit más forrásokból nem tudnának finanszírozni, vagy mert nem prioritás, vagy mert nem lehetséges. Tehát ez nagyon fontos, hogy az ifjúsági foglalkoztatás így minden tagállamban prioritássá vált lehet, hogy eltérő válaszokat is kaptanak, de elvileg a regionális és a helyi eszközökhöz lehet szabni. Természetesen az ifjúsági garancia bevezetését is jelenti ez bizonyos országokban, és vannak átfedések is. De az ifjúsági garancia, ahogy különböző aktív munkaerőpiaci politikákat is ösztönöz a különböző tagállamokban a rendszert egyénre szabottá teheti. Rövid időre alkalmazható az időzítés, sajnos nem volt szerencsés, mert az előző periódusokat először be kellett volna fejezni, és viszonylag nehéz volt így időzíteni. Ez nem intézkedés, hanem az intézkedések minőségétől függ, hogy hogyan lehet ezt megbeszélni, de természetesen vannak olyan kérdések, amelyeket a, a bizonyos tagállamokban a, az értékelések mutatnak. Az administratív eh, ter, eh, terhek, azok igen eh, jelentős terhet jelentenek, nagyon sok szolgáltatónak egyszerűen nem sikerül a fiatalok számára a jogosultsági kritériumokat biztosítani, ami persze a részvételhez lenne kötelező. A 2012-es ifjúsági munkanélküli arányokhoz képest változott a helyzet, és sok helyen kevesebbek a munkanélküliek. Mivel egyre kevesebb az idő, fontos, hogy lássuk azt is, hogy 2018-ra és az azt követő időszakra további források állnak rendelkezésre. Nem hiszem persze, hogy a tagállamok mind az lenne a tagállamok számára az lenne, hogyha plusz pénzt kapnának. Nem, meg kell határozni, hogy milyen típusú tevékenységek vannak. Különböző kutatásokat végeztünk, és a jövőben úgy gondolom a hasonló alapoknál azt kell majd megnézni, hogy hogyan lehet a, a kompatibilitást javítani. Köszönöm. Köszönöm. Ez egy fontos munka, úgyhogy köszönjük, hogy megosztotta velünk ezeket a gondolatokat, és most más aspektusokra szeretnénk kitérni, főként azzal kapcsolatban, hogy milyen regionális specifikumai vannak ennek a helyzetnek, főként Spanyolországról lesz most szó, Elvira González kapja meg a szót. Thank you. Thank you very much for inviting me to present here the case of Spain. It is a very interesting... Köszönöm szépen, Spanyolország esete rendkívül érdekes, és nagyon sok különbség van az eddigiekhez képest, amit hallottunk. Azért vagyok itt, mert az Európai Szakértői Központ tagja vagyunk, a foglalkoztatási fő igazgatóság hozta létre munkaerőpiaci kérdésekre, és jelentős kutatást végeztünk az ifjúsági garanciával kapcsolatban. Előadásom négy részből áll. Először az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés, és jeinek fogom hívni, hogy gyorsabban mondhassam, vagy YEI-nek, mi otthon jeinek hívjuk. Tehát elmondom, hogy milyen végrehajtási rendszereket hoztunk a jejhez, aztán megnézem a végrehajtás folyamatát. A harmadik részben szeretném bemutatni önöknek az ifjúsági munkanélküliség és az ifjúsági foglalkoztatás alakulását, végül pedig a következtetéseket és a legfontosabb ajánlásokat fogalmaznám meg. A, vég, a jej végrehajtási szerkezete a 2013-ban indultunk a vállalkozási és foglalkoztatási stratégia keretében már 2013-ban megszavazták az országban, hogy a 30 évesnél fiatalokat is bevonják ebbe, nem szigorúan a 16-34 éves korcsoportot határoztuk meg. A kormány 2013-ban az ifjúsági garancia végrehajtási tervét mutatta meg, ez szinte a vállalkozói és ifjúsági foglalkoztatási stratégia másolata, amit ugyanabban az évben áprilisban indítottunk el. 2014. decemberében, egy évvel később tehát, az operatív programot mutatták be, elfogadták az ifjúsági foglalkoztatás operatív programját, amely teljes mértékben az ifjúsági garancia végrehajtására vonatkozik. A jej az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés pedig ennek az operatív programnak a része. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés finanszírozása, ez fontos hangsúlyozni, 80%-ban az ifjúsági garancia forrásból származik, 2,7 milliárd eurót jelentett Spanyolországban. A JEI allokációja 940 millió volt, ez a legmagasabb az összes európai tagország körében, és az a strukturális alapok társfinanszírozásával együtt 2 milliárd euró volt. Néhány megjegyzést az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés kedvezményezetjeiről. Kezd, először Spanyolországban úgy határoztak, hogy 15-24 éves korcsoportot határozzák meg a spanyol rendszer kedvezményezetjeinek. 2015. júliusában kiterjesztették a kohortot a 25-29 évesekre is. Ez egészen addig maradt életben, amíg 20% fölött van a munkanélküliségi arány a jogosultsági követelményeket a, a jej és az ifjúsági garancia végrehajtásának elején határoztuk meg. Úgy gondoljuk, hogy ezzel jelentős mértékben korlátoztuk a fiatalok részvételét, ezért 2016. decemberében, tehát nemrég módosítottuk, rugalmasabbá tettük a követelményeket, különösen azt az elemet, hogy az hogy ha valaki az ifjúsági munkanélküli rendszerben regisztrált, de az ifjúsági garancia rendszerben nem, az is kedvezményezett lehet. Az összes spanyol régió jogosult a jében való ré részvételre, mint önök is tudják, Spanyolország rendkívül erősen regionalizált ország, és a legtöbb településben aktív munkaerőpiaci politikák vannak érvényben, a források felét ezekre ez a régiókhoz irányították, illetve azokhoz, ahol jelentős volt az, az igény. Központi koordináció mellett az egyik legfontosabb elem Spanyolországban az volt, hogy igen, jelentős partnerségek alakultak ki rengeteg szereplővel. Először a 84 helyi önkormányzati elnök vett részt a partnerségekben, aztán utána a Nemzeti Ifjúsági Intézmények, majd öt nagy civil szervezet, a YMCA, és a közigazgatási koordinációs egységek. A 2016-ban, és ez is nagyon fontos, az oktatási, egészségügyi, szociális, szolgáltatási és egészségügyi minisztérium is bekapcsolódott. Nagyon fontos hogy a különböző aktív munkaerőpiaci politikák előtt már megfelelő koordinációt sikerült a központ és a regionális igazgatás között bevezetni. Progress of the, of the um, as has been um, yeah, noticed uh, by, my, by the former speakers, implementation of the EA in Spain lags behind EU. Az átlag uh, uh, felhasználás, a lefedettségi arány rendkívül jó volt, de 2016-ban az előzetes értékelés azt mutatták, hogy uh, az első kohort, tehát a 15-29 közti csoport számára 2017 februárjáig 30, majdnem 32 százalékos volt. Ez saját számítás, hivatalos adatok nincsenek, csak 2015 végéig. A rendszerbe bevett összes fiatal adatából számítottam, vagy jutottam el erre a becsült adatra. A 32% lefedettségi arány elmarad az EU szintű 2016-os lefedettségi aránytól, az akkor 37% volt, de mégis kétszer annyi, mint egy évvel hamarabb, 2016. februárjában volt. Tehát lényegesen javult a végrehajtás a 2006 során. Az Európai Bizottság tanulmányából az is látszik, és az én forrásaim is ezt mutatták, hogy óriásiak a regionális eltérések. A lefedettség például Andalúzia és Asztúria között 40% is lehet, de vannak olyan régiók, ahol csak 20%-os a lefedettség. Mint mondtam, a mutatókat az Európai Bizottságtól vettem. Ezek alapján pozitív a, a befogadás, majdnem 30, majdnem 74 eh, os Ez az egyik legnagyobb eltérés az európai átlaghoz képest. Az ajánlatoknak csak 30%-a volt azonban csak foglalkoztatással kapcsolatos, a 70% pedig aktiválás, második esélyes oktatás vagy képzés. Az integráció fenntarthatósága pedig az Európai Uniós arányokhoz igen hasonló, 37,7 százalék az ifjúsági garanciából való kilépés követő hat hónapban. Milyen egyéb okai vannak a késleltetett végrehajtásnak véleményem szerint? A kezdeti bizonytalanságok, zavarok arra vonatkozóan, hogy ki jogosult a jelre vagy az ifjúsági garanciára, és amiatt is, hogy átfedések voltak a programozási időszakok, között, valamint a különböző műveletek eh, szelekciós kritériumainak az elfogadása késett. Tehát nagyon sok eh, közvetítő szerv már végrehajtotta az intézkedéseket, anélkül, hogy tudta volna, hogy jogosultak-e eh, vagy sem. A másodikok véleményem szerint az az általános gazdasági kontextus, a pénzügyi konszolidáció, amely az aktív munkaerőpiaci politikákat is befolyásolta. 2007 és 2014 között az aktív munkaerőpiaci politikákhoz kihelyezett források 30%-kal csökkentek. Ez azt jelenti, hogy ha valaki hogy a, az aktív munkaerőpiaci politikán keresztül munkát keresők száma is 68%-kal csökkent. Spanyolország eh, mintegy 10%-át eh, helyezi ki a Dán forrásoknak, 20%-át eh, a francia allokációknak, vagy 30%-át annak, amit Németországban a végfelhasználóknak biztosítanak. Tehát nem lehetett a költségvetési szempontból szűk időszakokban ezt biztosítani. A korlátozott kapacitás, regionális szolgálatok korlátozott kapacitása is lényeges elem volt. Említettem, hogy a partnerségek jelentős részében 20-50 százalékában ők hajtották végre a programokat. Az innováció hiányt is említettük, túlzottan a, a kínálati oldalra figyeltünk az intézkedéseknél, és 30%-kal csökkentek, bocsánat, és a, az ajánlatoknak csak 30%-a vonatkozott foglalkoztatásra. A, növek, a versenyt a meglévő munkahelyeken növelte csak, és nem fogadták el az alacsonyabb szintű ajánlatokat, vagy olyanokat, amelyek szabálytalan munkakörülményeket tartalmaztak. A következő dolog, amiről beszélni szeretnék, az az ifjúsági munkanélküliség és foglalkoztatás alakulása. A baloldali ábra a munkanélküliség alakulására vonatkozik abszolút értékekben. Fölolvasom. A fő üzenete az, hogy az ifjúsági munkanélküliség 1 millió személyen növekedett 2008 és 2012 között. Több mint fele ennek az egymillió fiatalnak alacsony végzettséggel rendelkezett. 2013-as fellendülés óta 2015-ig majdnem 400 ezer fiatal munkanélküli kapott munkát. A oldali ábra viszont, vagy tűnt el a munkanélküliek közül, de azt látjuk, hogy két millió munkanél, két millió foglalkoztatott felett veszítette el a munkahelyét 2008-12 között, de 2013 16 között csak 21 munkahelyet hoztak fiatalok számára részre óriási regionális eltérések voltak. Volt, ahol az ifjúsági munkanélküliség 40%-kal, máshogy csak 6%-kal csökkent, stb. És a munkahelyek minőségével kapcsolatban is sok mindent hallottunk már. Azok a munkahelyek, amelyeket, amelyek elérték a fiatalokat, rossz munkakörülményeket biztosító, alacsony bérú és határozott munkaidejű munkák voltak 2008 és 2014 között. Ezt volt tapasztalható. Melyek a legfontosabb kihívások? A fizikai és a pénzügyi véglehajtást javítani kell, a javaslat az lenne, hogy először az integrált információs rendszert kellene befejezni. Nagyon jó a rendszer, amit kialakítottunk, de még nem eh, készült teljesen el. Nélkülözhetetlen, hogy eh, ez elkészüljön, csak így lehet eh, mód arra, hogy átlátható nyomonkövetés és ellenőrzés legyen. A partnerségek és az elmaradó régiókban való végrehajtást erősíteni kell, a szolgáltatási kapacitásokat a szak, több szakképzett munkatársal kell hatékonyabbá tenni, és hatékonysági intézkedésekre amúgy is szükség van Spanyolországban, hiszen az EU átlaghoz képest az eltérés még túl nagy, különösen a keresletoldali intézkedésekkel kapcsolatban. A, a szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett fiatalokat sokkal nagyobb mértékben kell tudni elérni. Fontos lenne, hogy az Európai Unió meg, megfontolja, hogy nem lehetne meghosszabbítani a rendes, a, a, a szabályszerű abszorbá, abszorpció érdekében a végrehajtási periódust. 2011-től a JEI az ifjúsági garancia 80%-át használja fel, és 2013 még ezek szerint már csak 20% maradna a költségvetésről, ami jelentős csökken, költségcsökken, költségvetési csökkentést jelentene. Köszönöm szépen. Akkor most megnézzük egy kicsit ugye a régiókat, és azt, hogy milyen a helyzet Spanyolországban. Most két percet fogok adni a jelentéstevőknek, Köszönöm szépen, köszönöm a prezentációt, a jelentést. A statisztikák nagyon érdekesek, azt kell, hogy mondjam. Miután meghallgattam az ön prezentációját, azt hiszem, hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy ez a program vajon egyáltalán sikeres volt-e, vagy sem. Az biztos, hogy Európai Uniós szinten nagyon sok, sokat fektettünk a helyzet megoldásába. A tagállamok viszont nagyon különböző szinten tudták felszívni ezeket a forrásokat. Ettől függetlenül persze nem lehet mindig az intézményekre mutogatni, de azért fel kell merülni annak a kérdésnek, hogy mennyire volt hatékony nemzeti szinten az egyes tagállamok fellépése. A programokat ugyanis nekik kell aztán megvalósítaniuk a helyszínen. Mielőtt megvizsgáljuk azt, hogy érdemese vagy sem a programokat folytatni, azért abban valószínűleg egyetértünk, hogy többet kellene tennünk. Én alapvetően támogatom, tehát folytassuk a munkát, a program nagyon sok pozitív eredménnyel járt, pozitív hatásai voltak. Ugyanakkor nagyobb felelősségünk van a jövőre nézve abban, hogy átláthatóbban járjunk el, a források felhasználásában is hatékonyabbak legyünk egy másik dologra is felhívnám a figyelmet, maga az, hogy van ez a program, és hogy elég sok pénzt szántunk rá, az önmagában jó. De ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ezek hosszú távú vagy rövid távú megoldások, hiszen nem biztos, hogy munkahelyeket tudunk létrehozni új pénzek becsatornázásával. Inkább jó gazdasági táptalajt kell létrehoznunk, vagy ebben kell segítenünk, hogyha hosszú távú megoldásokat szeretnénk. Van itt egy másik gondolat, amit fontosnak vélek. Amikor egy-egy programnak vége van, ifjúsági programokra gondolok elsősorban, olyankor garantálnunk kell azt, hogy elég munkahely legyen a munkaerőpiacon. A programok megvalósítása kapcsán nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy teljesen bizonytalan marad a munkaerőhelyzet. Zabajovasszony. köszönöm szépen. Én már erre utaltam korábban, de amikor arról beszélünk, hogy mennyire hatékony a, hely, a megoldási kulcsunk, szerintem hosszú távú megoldásokat kellene mérnünk. És ezzel kapcsolatban lennének kérdéseim önökhöz, hiszen önök jártak a helyszínen, önök látták azt, hogy hogy néz ki a helyzet, terepen, hogyan tudjuk vajon mérni, mérhetővé tenni ezeket a hosszú távú előnyöket, megoldásokat. A másik kérdésem pedig az, hogy az ifjúsági munkahelyteremtő kezdeményezés nagyon sok administratív teherrel elnehezített program. Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy könnyebb legyen jelentkezni erre a programra? Mi az, amit ön gyakorlati szempontból úgy vél, hogy meg kellene változtatni. És hogyan tudjuk megőrizni a szinergiát az Európai Unió különböző politikai között, nem csak a az oktatás és a munkahelyteremtés között, hanem más ifjúsági politikákkal együtt. Hogyan tudjuk ezeket közösen, globálisan tekinteni? És az utolsó gondolat, tagállamokban és a régiókban nagyon fontos az Európai Bizottság segítségnyújtása. amelynek az a célja, hogy a projekteket megfelelőképpen kezeljük, és hogy csökkentsük a, a, az űrt, illetve a, a szakadékokat. Köszönöm szépen! Merci. Köszönöm. Reinke asszony a zöldek nevében. Merci, um, and also from my side, thank Köszönöm, és én is szeretném megköszönni a két uh, felszólalónak. Szerintem a spanyol példák azért elég világosan rámutattak arra, hogy itt politikai koherenciára van szükség, mert hogyha egyrészt, uh, egyrésztről csökkentjük a munkaerőpiaci követelményeket, Spanyolország egyébként programország volt, és gyakorlatilag az ilyen jellegű politikákra megszorító intézkedések vonatkoztak ebben az időszakban, és emellett az Európai Unió viszont programokat hajt végre ezen a területen Spanyolországban, de a kettő azért mégsem koherens egymással. Nos, hát itt nem minden problémát tud megfogalmazni megoldani az Európai Unió, és ezért önkritikusnak kell lennünk. Ez is azt mutatja, hogy ha meg akarjuk oldani a fiatalok munkanélküliségi problémáit, főként Európa déli államaiban, akkor munkahelyeket kell teremtenünk, mert beruházások nélkül, gazdasági beruházások nélkül nem lesznek munkahelyek, és munkahelyek nélkül a fiatalok nem tudnak hol elhelyezkedni. Úgyhogy én megint csak azt gondolom, hogy ez világosan kiderült a spanyol helyzet kapcsán is. Egy kérdésem is lenne mindkettőjükhöz. Az Európai Unióban a kezdeményezés sikerével kapcsolatban önök azt mondták, hogy még további kutatásokra van szükség. Nekem az derült ebből ki, hogy az eredmények bemutatásából én még nem, nem rajzolódik ki egy globális kép, tehát mit gondolnak önök, hogy mikor fogjuk a képet árnyaltabban látni, és milyen fajta kutatásokra lenne szükség annak érdekében, hogy ne csak az implementáció valósuljon meg, hanem specifikusan a bevált gyakorlatok cseréje is. Mert a spanyol példa kapcsán láthattuk, hogy mik a kihívások, de meg lehetne vizsgálni más példákat is, ahol a dolgok jól működnek, és abból aztán tanulhatna a többi tagállam is. Köszönöm szépen! Az ENF részéről nincs már itt senki. Sojdorújova asszony. Két percben. Köszönöm szépen! Néhány megjegyzésem lenne, és egy kérdésem is. Én azt gondolom, hogy ezek a kezdeményezések mind a kettő nagyon jól célozzák a fiatal, munkanélküli és nem igazán jó képzettséggel rendelkező fiatalokat. A spanyol példán keresztül azt láthattuk, hogy ezeknek a kezdeményezéseknek a célja helyes, ezek fontos programok, de ugyanakkor azt is gondolom, hogy egy kicsit töredezettek ezek a kezdeményezések, mert hogyha megvizsgáljuk azt, hogy a 17 és 30 év közötti fiatalokra vonatkozó politikákat, akkor azt látjuk, hogy itt van a szolidaritási alap, a, tehát négy nagy program is van. Ezek egymással párhuzamosan futnak, és aztán van itt egy teljesen új kezdeményezés is. Azon kellene elgondolkodnunk, hogy ez az egész rendszer működőképes-e vagy sem. Tehát jó a fókusz, de nagyon töredezett a kép. Itt a bizottsági javaslatokon alapuló a kezdeményezésekről van szó. A fő célokat az Európai Parlament is támogatja, vagyis hogy segítsük a tagállamokat abban, hogy jobb oktatási, képzési lehetőségeket, illetve munkahely keresési lehetőségeket alkalmazunk, de szerintünk a az eszközök, amelyeket alkalmazunk, koordináltabbak kellene, hogy legyenek, még európai bizottsági szinten is. Aztán itt van az Európai Szolidaritási Alap, amely szintén kimondja azt, hogy az európai ifjúsági kezdeményezés és az ifjúsági garancia alap lesz az a három eszköz, amely az új eszköz kidolgozásának hátterében áll. Van még egy fontos kérdés. Önök arra is utaltak, hogy Szlovéniában van egy projekt, amelyet kb. 20 millió euróért hoznak létre, valósítanak meg ez, ebben 2000 személy vesz részt, ez körülbelül 10 ezer eurós fejpénzt tesz ki, hát azért ez enyhén szóval sok. Önök úgy gondolják, hogy ez így rendben van? Donc, il nous reste... Nos, körülbelül 10 percünk marad. Várnai úr kapja meg a szót először. Világos, hogy a feltett kérdésekre nem lehet mindegyikre választ adni, de azért kérem, hogy néhány percben próbálja meg összefoglalni a legfontosabb kérdéseket és azokra a választ. Uh, thank you very much, Chair, and uh, I am a bit in an easy position to choose. szépen. Nem vagyok könnyű helyzetben, illetve hát annyiban mégis, hogy én választhatok a kérdések közül, és a többit passzolom a kolléganőmnek. Az ifjúsági garancia, az ehhez kapcsolódó kérdésekre térnék ki először. Elhangzott egy megjegyzés, hogy az ifjúsági garancia végrehajtására vonatkozó adatokban megfigyelhetők különbségek vagy diszkrepancia a sikeres kilépés adataival kapcsolatban különösen. Az ifjúsági garancia egy viszonylag új szakpolitika, ezért az adatgyűjtés még a gyerekcipőben jár. 2014-15 óta gyűjtünk adatokat, ez azt jelenti, hogy még időre van szükségünk, amíg tényleg megbízhatóvá válnak az adatok. De miután ezt elmondtam, tényleg a fejlődés nem eléggé egyenletlen, ez jól látható, de hát a helyzet is nagyon eltérő a tagállamokban. Ami a konkrét kérdést illeti, a kilépési ráta, illetve a lefedettségi ráta, nos azt látjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyekben több fiatalra terjednek ki a programok, illetve az ifjúsági garancia, de nem szükségszerűen jó a siker arány, míg más tagállamokban csak azoknak kínálják az ifjúsági garanciát, tehát egy kis hányadának kínálják fel a garanciát, azok közül, akik esetleg rászorulhatnának, viszont a siker arányuk magasabb. Majd további gyűjtés után többet tudunk mondani. Elhangzott egy megjegyzés, hogy milyen kon- konkrét programok vannak az ifjúsági garancia keretében, amelyek nem feltétlenül innovatívak vagy hatékonyak, és hogy nem kéne ezeket a programokat inkább megszüntetni. Az ifjúsági garancia kapcsán mi folyamatosan állandóan kapcsolatban vagyunk a tagállamokkal, nem csak az európai szemeszteren és az EMKON keresztül, ezek ugye magas szintek, hanem szakértői munkakapcsolat szinten, koordinátorokkal kapcsolatban állunk. Hát és időnként jelezzük a tagállamoknak, hogyha úgy láttuk, hogy bizonyos programokat kicsit helyre kéne pofozni. Nem mondom, hogy a bizottság teljesen eliminálhat programokat, de azért tanácsokat adhat a tagállamoknak, hogy hogyan tudnának javítani bizonyos programokon. Elhangzott egy kérdés még arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk mérni az ifjúsági garancia ajánlatainak, különösen a foglalkoztatási ajánlatainak a hatékonyságát, hiszen ez utóbbi a legnépszerűbb. Nos, vannak follow-up adataink, azaz az adatgyűjtés során nyomon követjük, vannak adataink arról is, hogy nyomon követjük, mi történik azokkal a fiatalok, hónapokkal, 6, 12 és 18 hónappal azután, hogy az ajánlatra igent mondtak. Nos, igazából csak a hat hónap utáni adatok állnak rendelkezésre, de még némi idő kell, és akkor több adatunk lesz, és annak alapján tudjuk majd megmondani, hogy mennyire fenntarthatóak ezek a programok. hogy jó munkakörülményeket kínálnak-e a foglalkoztatási ajánlatok. Hát ez egy nagyon releváns kérdés, de jelenleg ezt még nem tudjuk. Ezért kell tovább konzultálnunk, egyeztetnünk a tagállamokkal, hogyan tudjuk az ajánlatok jó minőségét biztosítani. A bizottság az ILO-val is együttműködik, dolgozunk egy definíción hogyan definiáljuk az ajánlatok minőségét, és emellett az MKO-ban a foglalkoztatási bizottságban is foglalkozik ezzel a kérdéssel egy munkacsoport. Elhangzott egy kérdés, hogy vannak-e jobb, legjobb gyakorlatok. Hát mennyi időm van? Már letelt az idő, Hát akkor csak tényleg nagyon röviden. Itt van az életkor korhatár kérdése, erről a tagállamok döntenek, hogy most fölviszik-e az életkori határt 29 évig az ifjúsági garancia esetében, itt a bizottság ebben nem kíván beavatkozni. És végül elhangzott az is, hogy vajon ki kellene venni az ajánlatokból a gyakornoki állásokat, hiszen ez csak 12%-ot tesz ki. Nos, vannak olyan tagállamok, ahol munkahelynek tekintik a gyakornoki állásokat, tehát még a 70%-ra vett igazi munkahelyen belül is vannak olyan tagállamok, ahol ezen belül vannak gyakornoki állások, de igazából a bizottság nem kívánja kivenni a gyakornoki állásokat. Kolléganőm. Öt kérdésre szeretnék válaszolni. Az első, hosszú távú eredményeket hogyan, és hatékonyságot hogyan tudjuk mérni. Hasonlóan az ifjúsági garanciához itt is van egy hat hónap utáni mérő indikátorunk. Szeretnénk jobb becsléseket adni arról, hogy milyen eredményes volt a program, van egy értékelési mechanizmus, de ne feledkezzünk meg arról, hogy sok országban igazából nem áll elég adat rendelkezésre, és persze, ha lennének adatok, az fontos információ lenne az eredményesség tekintetében. Lehet, hogy csökkenteni az administratív terhet. Nos, ennek két szintje van. Következtetéseim között is elmondtam, hogyha az ESZA-hoz jobban közelítenénk ezt a kezdeményezést, hiszen ott is van managing authority, irányítóhatóság, stb., hogyha a monitorozás és a közbeszerzési rendszer tartalmilag és eljárásoklag is közelítene ehhez, akkor talán javítani lehet az eredményekem. Hogyan lehet javítani azon, hogy hány fiatal, kik igazán jogosultak a támogatásra. Azt hiszem, hogy itt nagyon komoly bizonyítékokat kell letenniük a lakhelyről, korábbi iskolai eredményeikről, a bizottság és a Managing Authority azonban ennél puhább, úgynevezett soft evidence-et, puha bizonyítékokat is elfogadhat. Májusban, júniusban már rendelkezésre állnak majd a 2016-os adatok a foglalkoztatási kezdeményezés kapcsán. Nem tudom, hogy önök is megkapják, de a bizottságnál nyilván rendelkezésre áll. Két 2015-ös, 2016-os adataink is meg lesznek. Sajnos a végső értékelés 2018-ban lesz, amikor már véget ér a program. E, hogy mi a legjobb a jó gyakorlat, hát erről azért talán már e, azt megelőzően is e, lesznek bizonyos információink, hiszen ez nagyon fontos. Az Európai Szolidaritási Testületről is kérdeztek. Nos, hogyha a finanszírozás időtartam megmarad a foglalkoztatási kezdeményezésre, akkor nem tudom, hogy ezt olyan lehetne kombinálni a Szolidaritási Testülettel, hiszen a pénzügyi kötelezettségvállalások már megtörténtek, nem tudom, hogy ez a kettő hogyan tudna együtt működni, talán a bizottság erről többet tudna mondani. És végül há, vagy vajon méltányos-e az egyfőre jutó összeg, amit elköltenek ebben a programban. Nos, néhány fiatal, akik tényleg nagyon messze van a munkaerőpiacról, ezekben a fiatalokban többet kell investálni, mint fejenként 1000 eurót. Tényleg attól függ, hogy az intézkedéssel mit akarunk elérni, ki a célcsoport, például fogyatékossággal élő fiatalok esetében lehet nagyon költséges a programba való részvétel. Köszönöm. Kettő percünk maradt. A koherenciára kérdeznék rá. Aktív munkaerőpiaci politika mennyire hatásos. Teljesen egyetértek azzal, amit ön mondott. A foglalkoztatási szolgálatok érzésük szerint szinte le voltak blokkolva és ez azok húzódott meg, amit nagyon lassan indult be ez az egész program. Elhangzott az is, hogy nekünk kell-e munkahelyeket teremteni, hát és ennek Spanyolországban nincs értelme, nagyon magas képzettségűek a fiatalok, és nem lenne értelme tovább képezni, átképezni őket. Frusztráló ez számukra, és hogyan elmondtam, itt valóban verseny folyik a nagyon kevés munkahelyért, ami rendelkezésre áll. Spanyolországban jelenleg az a helyzet, nagyon gyakran előfordul, hogy például um, próbálnak támogatást adni olyan módon, hogyha fiatalokat alkalmaz valaki, akkor kevesebb járulékot kell fizetni a munkaadónak, tehát ezek a fiatalok munkába állítását elősegítő intézkedések nem bizonyultak nagyon terproduktívnak. Ugyanez a helyzet a bértámogatásokkal. A bértámogatás kapcsán igazából nagy a kockázat annak, hogy ez csak egy jövedelem transfer lesz a vállalatok számára, akik felvesznek fiatalokat. Kutatás. Nos, Spanyolországban regionális szinten nagyon sok fantasztikus példánk van, Katalóniában is, ahol jártam. Valóban célzottan és nagyon kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatalok segítése érdekében együttműködnek helyi önkormányzatokkal. Tényleg lenyűgöző eredmények vannak. Persze a hatékonyságot mindig lehet javítani, és növelni lehet a transzparenciát is. Nem tudom, hogy miért, de az ifjúsági garancia ismertsége nagyon alacsony Spanyolországban. A szolidaritási testület és az ifjúsági garancia kapcsolatáról pedig hát nem tudok semmit. Köszönöm. Azt hiszem, hogy itt fontos kérdések hangzottak el, és többféle megközelítésből, szemszögből próbáljuk elemezni a helyzetet, ez pedig egy kulcsfontosságú új dinamikát fog eredményezni, és hozzájárul az uniós fontos célok megvalósulásához. Szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek a munkáját, főként a tematikus munkacsoport munkáját, aki egyébként majd egy dokumentumot is kidolgoz a ma elhangzottakból. Szeretném megköszönni a szakértők véleményét is. Elnézést kérek, amiért kevés volt az idő. Tudom, hogy ez mindig megnehezíti a munkát, és még egyszer köszönöm a kollégáknak és azoknak a képviselőknek a munkáját, akik kitartottak a végéig, és köszönöm a tolmácsoknak is a munkáját, akik nélkül nem lehetett volna ezt a, munk- ezt a mai ülést megtartani. Strasbourgban majd lesz április 3-án egy különleges ülésünk, és aztán 10, április 11-én és 12-én itt Brüsszelben. Köszönöm, és jó napot kívánok mindenkinek!